Ugye arról beszél nagyon pontosan, hogy az Európai Bizottság általános hatókörébe az, hogy az alapvető jogok megsértésének egyedi eseteibe nem akar beavatkozni. Tehát valóban egy valós problémával találkoztunk, mert valóban több egyedet érint, azonban eh, megoldást kellene találni ezekre az egyedi esetekre, ami egyébként egyre jellemzőbbé válik. Ez egyik dolog. A másik dolog. Meggyőződéses európaiként vallom, hogy nagyon fontos az, hogy megismerjük Európa különböző tagállamait, így természetesen azok a britek, vagy hollandok, vagy éppen magyarok, akik egyébként ingatlant vásárolnak, nyilvánvaló, hogy tisztába kell legyenek azzal, hogy milyen feltételrendszerrel eh, vásárolják adott esetben ezt az ingatlant, tehát pontosan tiszteletbe kell tartani az adott ország eh, adott eh, törvényét tehát meggyőződéssel vallom, hogy ha most ez az ügy, és nyilván vagy itt vannak a, a károsultak is, nem véletlen, mert szeretnének valamilyen fajta jogorvoslatot találni, megoldást találni a, a problémáikra. Nyilvánvaló, hogy ők úgy szeretnének hazamenni itt a holnapi megbeszélés után, hogy valamilyen fajta megoldást tudunk neki kínálni. Nyilvánvaló, hogy nem egyszerű a helyzete a spanyol kormánynak, hiszen ő szeretné betartani azokat a jogszabályokat, amelyek vonatkoznak rá. Nyilvánvaló az is, hogy az Alkotmánybíróság világosan kimondott ítéletet kísérleteket. Tehát meggyőződésem, miután egyikünknek sem érdeke reményeim szerint itt a teremben ülők közül, akik azt szeretnék, hogy Spanyolországban ne menjünk ingatlant vásárolni, hiszen azt gondolom, hogy fontos, hogy továbbra is Spanyol, Spanyolországot népszerűsítsük, és ha akarjuk, vagy ha tehetjük, menjünk oda. Valóban kétségtelen tény, hogy ezt a valós problémát az egyedi esetekkel milyen típusú megoldást tudunk ezügyben eh, javasolni. Tehát meggyőződésem, hogy nem bátorság kellett ahhoz, hogy a spanyol kormány képviselője itt legyen, hanem ez a feladata, hogyha egy problémával találkozunk, akkor megoldást tudjunk találni, hiszen hiszen azért vannak az érintettek itt, hogy valamilyen formában próbáljuk meg megoldást adni. Ez ügyben lehet, hogy érdemes az Európai Bizottságnak egy kicsit gondosabban, kicsit gondosabban megvizsgálni adott esetben az ügyet, hogy valóban az itt érintettek világosan lássák, igenis van esélyük arra, hogy legyen megoldás. Meggyőződésem, hogy a spanyol kormány ebben partner lesz. Io ringrazio tutti i colleghi per i loro interventi, credo che sia abbastanza chiaro